S'il n'y a pas d'objection. Amennyiben nincs ellenvetés. Feltételezem, hogy bizottságunk elfogadja a mai ülés napi rendtervezetét. Szeretném tájékoztatni önöket a koordinátorok döntéséről a Strasburgi február 3-ai ülés során. Először is született egy olyan döntés, hogy az 54-es cikk alapján csatlakozzunk az ellenőrz, a költségvetési ellenőrzési jelentéshez a az EU költségvetéséből finanszírozott civil szervezetek vonatkozásában. A szocialista frakció jelentés tevője lesz a jelentés készítője, de nem tudjuk még, hogy mi. AFKO alkotmányos jogi vonzatai a közös biztonsági és védelmi politikának címmel. A Lisszaboni szerződés nyújtotta lehetőségek címmel, mivel nincs jelölt, a koordinátorok úgy döntöttek, az elnököt jelölik ki erre a feladatra. A halászati flották kezelése a legtávolabbi régiókban, halászat témájában a néppárt jelöl ki valakit. Fernández úr, kimentettem a magát, nem tudom, van-e jelölt, van-e a néppártnak jelöltje, még nincs. Az AFKO jelentés a jelenlegi EU intézményes keret témájában a néppártnak kellene jelöltet állítania a véleményhez. Az AFET jelentést véleményeznünk kellene a közös biztonsági és védelmi politika témájában, és mivel nincs jelölt, a koordinátorok egy elegáns húzással a szakbizottság elnökére bízták ezt a feladatot. A jelenlegi időszak végéig tartó költségvetés témájában, a 2018-as időszakig ECR, 2019 néppárt, 2020 a szocialisták feladata lesz, indektámt nevezték ki az összes többi szekció jelentés tevőjének a 2017-es évben. Döntöttünk arról is, hogy a pénzügyi támogatást nyújtó munkacsoport finanszírozása a politikai frakciók szintjén kerül eldöntésre, mert bizonyos egyensúlyokat meg kell tartani. Aztán a régiók bizottságának auditáló bizottságával kapcsolatos szakértőről nem született döntés. Ezek voltak a február 3-ai Strasburgi ülésen a koordinátorok döntése, így és tájékoztattam önöket erről. Következik a holland elnökség alatt megrendezett január 28-ai Amsterdami konferenciának az összefoglalója, ami a költségvetési eljárásra vonatkozik. A holland elnökség úgy gondolta, hogy közösen el kell gondolkodnunk azokról a feltételekről, amelyek keretén belül a költségvetés tervezetről eszmét cserélhetünk, amikor is a több éves pénzügyi keretet állapítjuk meg, illetve ennek felülvizsgálatát. A vendéglátó elnökség nagyon sok nehézséget sorolt fel a válságos időszakban, ami a több éves pénzügyi keretet illeti, mert eléggé szűkösek a keretek, úgyhogy a rugalmasági eszközöket nem igazán lehet felhasználni. A délelőtt folyamán az Európai Parlament, a Költségetési Bizottság képviseltében én voltam jelen, Edgar Diazabal, José Manuel Fernández, Lewandowski úr, majd bizottságunk több tagja is jelen volt. A délelőtt folyamán workshopok működtek, az első keretén belül megpróbálták definiálni az úgynevezett ideális költségvetés jellemzőit. A második csoport a költségvetés finanszírozási kérdéseivel foglalkozott Mario Monti jelenlétében, aki a magas szintű bizottság elnöke. Aztán volt egy harmadik workshop is, amely megpróbált válaszolni arra a kérdésre, hogy hogyan lehet a prioritások finanszírozását biztosítani, főleg rendkívüli körülmények között. A negyedik workshop pedig a tárgyalások folyamatával foglalkozott, természetesen a költségvetés témájában, a több éves pénzügyi keretről, illetve az éves költségvetésekről is. Illetve az ö, költségvetés módosítás módosításairól. Itt a negyedik workshopon belül, aztán egy konferenciára is sor került a délután folyamán, ahol is Krisztelina Georgieva, alelnök asszony, ö, sokban hozzájárult a vitához, illetve a probléma részletes kivesézéséhez. Aztán következtetéseket vontunk le a záró aktus során, a délután folyamán, melyek 10 pontban foglalhatók össze. Az első az, hogy a több éves pénzügyi keret szakpolitikáit egyértelműen úgy kell kialakítani, hogy európai többletértéket képviseljenek. Az igaz, hogy az európai költségvetés forrásainak zöme a tagállamoktól származik, a vám csak 10%-ot képvisel, és ugye ennek már olyan nagy jelentősége nincs a szabadkereskedelem miatt. Úgyhogy az államok hát nem szívesen nyúlnak a zsebükbe. És a költségvetés 80%-a vissza is kerül kohéziós alapok, szociális alapok, vagy a kap formájában a tagállamokhoz. Nyilván kell, hogy legyen európai többletérték tehát. A második dolog az, hogy a több éves pénzügyi keret során demokratikus és átlátható módon kell beszámolnunk, vagyis valahogy el kell érnünk, hogy a költségvetés az európaiakhoz szóljon, és ez nem túl könnyű dolog. Hetente, amikor a választókörzetembe megyek, azt tapasztalom, hogy ma is rendkívül nehéz dolog ez, főleg a jelenlegi problémák miatt, a válságos időszakban különböző speciális eszközökre van szükség, különböző alapokra, költségvetési eszközökre, a migráció, a Törökország vonatkozásában. Hogyan lehet tehát a költségvetést átláthatóbbá, olvashatóbbá, kézzelfoghatóbbá tenni az állampolgárok számára. Harmadik dolog, további adókat nem szabad bevezetnünk, hogy a saját forrásainkból ö, merítkezzünk más szóval. Ha az Európai Parlament végül is mégiscsak megszavaz valamilyen adót, akkor nem az adófizetőket kell, hogy terhelje mindez, ami kiegészíti a helyi vagy a nemzeti szinten beszedett adókat. Hogyha holnap európai adót szavaz meg az Európai Parlament, akkor vigyáznunk kell arra, hogy a tagállamokban vagy a helyi közösségekben fizetett adó ö, csökkenjen arányosan. Negyedik dolog, szükségünk van többletértékre, elegendő többletértékre, amely kiegészíti a forrásokat, és amely rugalmas is. Vagyis. Rendkívüli helyzetekben fordulhatunk a saját forrásokhoz, annak érdekében, hogy késekedés nélkül megfeleljünk az Európai Unióval szemben megfogalmazott elvárásoknak. Ötödik dolog, globális megközelítésre van szükségünk, összességében kell a ö, bevételek, kiadások módosításait megközelítenünk, hogy a globális eredmény arányos legyen a kiadások, illetve a bevételek oldalán, mert ezeknek közvetlen hatása lehet a kiadásokra és a forrásokra. Hatodik pont, nagyobb rugalmaságra van szükségünk, akkor, amikor a következő több éves pénzügyi keretről gondolkodunk, vagyis más szóval a források plafon értékét a különböző sorok, a projektek, programok nem befolyásolhatják. Megfelelő pufferértékre van szükség, hogy meglegyen a rugalmasság. Nagyon jól tudjuk, hogy a migrációs válság milyen mértékben fosztott meg minket minden ilyen jellegű forrástól, amikor ilyen eseményre sor kerül. Hetedik pont. A rugalmas pénzügyi eszközökhöz szélesebb körben hozzá kell tudnunk férni olyanokhoz, amelyek európai többletérték alapúak. Ez lendületet adhat. Példa erre például a stratégiai ö, ö, beruházási alap. Nyolcadik pont. Olyan hozamra van szükségünk, amely lehetővé teszi azt, hogy értékelhessük, hogy megfelelően használtuk-e ki az előirányzatokat, megfelelő többletértékkel, és a kitérzött céloknak megfelelnek-e ezek. 9. pont. Hát nem ez a legkönnyebb. Ugye hangsúlyoztuk a hozzáadott értéket, úgyhogy rendkívül fontos, hogy definiálhassuk mégpedig egyértelműen azt, hogy mit is takar az európai többletérték. Tized sorban, és ez az utolsó pont, a jövőbeli többéves pénzügyi kereten belül először is a célokról kell tárgyalnunk, és ebben kell megállapodnunk, megállapítani, hogy ezekhez képest mi a többletérték, az európai többletérték, majd mobilizálni azokat az eszközöket, amelyekkel ezek a célok elérgetők. Hát néhány szóban ennyit a beszámolóról, de mivel többen is jelen voltak ezen az ülésen, kérem, mondják el, hogy hogyan uh, látták önök a helyzetet. Velem Gárja Zabel. Gárja Zabel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy tökéletesen összefoglalta az elhangzottakat és a témákat. Valóban igaz, hogy ez egy összefoglaló eh, csupán, és azok, akik a munkacsoportok megbeszélésen részt vettek, nagyon érdekes vitákat élhettek át. Felvetődtek különböző gondolatok, és egyfajta képet kaptunk arról, hogy a tagállami kormányok mire hajlandók. Az egyik meglepő tanulság számomra a konferencián, hogy gyakorlatilag senki sem beszélt arról, hogy a jelenlegi pénzügyi kereteket felül kéne vizsgálni. Inkább arról esett szó, hogy kicsit távolságtartó, érdektelen megbeszélések kerültek sorra a pénzügyi keretről. A jelen több éves pénzügyi kereteket elfogadtuk, többen elmondták, hogy akkor 2020-ig most már így marad a keret, és a jövőről pedig majd akkor aggódunk. Én ezt meglepőnek találtam az új prioritások finanszírozásáról tartott workshopon vettem én részt, és arról beszéltünk, hogy a több éves pénzügyi keret rugalmassági eszközeit hogyan lehet majd felhasználni. Senki nem szólt arról, hogy lesz-e többletforrás, vagy hogy egyáltalán elég lesz-e a pénz a válsághelyzetekre, illetve a váratlan helyzetekre. Ehelyett csak a rugalmasságról esett szó. akik most itt ülünk, igaz, hogy a többletrugalmasságot messze menően támogatjuk. És a részletekről nem lehet egyelőre dönteni, illetve a programok közötti átcsoportosításról sem sürgősségi alapon, vagy hogy 7 évre kitűzve a több éves pénzügyi keretet hogyan tudunk majd megfelelni az új kihívásoknak, anélkül, hogy elvennénk a meglévő programoktól, az új programok eh, javára. Persze ez egy rövid összefoglaló, úgyhogy nem bocsátkoznék részletekbe. A következő több éves pénzügyi keretről tartott megbeszélést érdeklődéssel várjuk. A pénzügyi eszközök a költségvetésben olyan értelemben vetődtek fel újra és újra a vita során, hogy a Juncker féle beruházási terv mennyire csodálatosan kezeli az EU előtt álló összes kihívást, mint hogyha ez lenne az egyetlen lehetőség, amely az európai források hatékony felhasználását lehetővé teszi. És a jövőre nézve a költségvetésünket és a több éves pénzügyi keretet úgy lehet majd átalakítani, hogy költségvetési sorokat képeznénk, amelyek a Juncker tervhez hasonló pénzügyi eszközök formájában valósulnának majd meg. Most indult egyelőre a Juncker terv, tehát még korai lenne kijelenteni, hogy jó-e, vagy hatékony-e. Mindenképpen sikeres a Juncker terv az eddigiekben. Szerintem a kérdés úgy vetődik fel, hogy az európai költségvetésnek nem kizárólag pénzügyi eszközökből kellene állnia. Ezekről beszéltünk itt a Költségvetési Szakbizottságban, és teljesen egyértelmű, hogy a, legalábbis a Juncker beruházási terv vitája egyértelművé tette, hogy bizonyos körülmények között, bizonyos szakpolitikák és bizonyos ágazatok tekintetében működhetnek ezek az eszközök, de a piaci finanszírozás is rendelkezésre kell, hogy álljon, tehát nem lehet mindent támogatásból finanszírozni. A következő néhány év vitái erről szólnak majd, én úgy gondolom, és ez meglehetősen veszélyes dolog. A szocialista álláspont szerint az európai költségvetést nem lehet egy szinte kizárólag pénzügyi eszközökből álló rendszerre korlátozni, hiszen minden pénzügyi helyzet más és más pénzügyi eszközt igényel. Egyes helyzetekben a piacon megtaláljuk az eszközt, más esetekben támogatásra van szükség. Például a mezőgazdaság terén. A kap egy konkrét megközelítést tükröz, más ágazatok pedig más megközelítést mutatnak fel. És azért összpontosítok erre, mert az én munkacsoportom ezzel foglalkozott egy kicsit bővebben. A Juncker terv újra és újra felmerült, mint jó példa így hivatkoztak rá. És azt gondolom, hogy sajnos, bár úgy lenne, hogy a Juncker terv kezeli a következő öt év összes problémáját, de nem gondolom, hogy kezelni fogja. Ezzel együtt, ami elhangzott a konferencián, a normál eszmecserékhez képest, hogy ott voltak a parlamentek, a kormányok képviselői, a különböző minisztériumi szakemberek, könyvvizsgálók, auditorok, mind ott ültek egy teremben, és meglehetősen nyugodt légkörben zajlott az eszmecsere. Különböző lehetőségeket lehetett ismertetni, illetve újító gondolatok is elhangozhattak, és ez hasznos is volt a jövőre nézve. Nagyon különböző nézetek fogalmazottak meg. A következő több éves pénzügyi keretről szóló egyeztetés, a jelenlegi felülvizsgálat kapcsán azt gondolom, hogy új eredményeket hozhat, hiszen eddig még semmi sem dölt el. Elnök, köszönöm szépen, Lewandowski úr. Köszönöm szépen. Kiegészíteném az elhangzottakat. Elsődleges megfigyelésem. tulajdonképpen azt mutatja, hogy egy kiválóan szervezett konferencia nagyszámú résztvevővel, jövőbe tekintő eszmecserékkel eh, került sorra. Azt gondolom, hogy a félidős felővizsgálat a legnagyobb kihívás, és 2018-19 során különböző költségvetési problémákról is kell majd egyeztetnünk, és a viták mutatják meg, hogy mire jutunk e téren. Ami a tartalmi kérdéseket illeti, ahogy hallhattuk is a bevezetőből, a mai jövőorientált mantrája arról szól, hogy európai többlet értéket kell biztosítani, megfelelő többlet értéket. És ezzel kapcsolatban én azt az észrevételt tenném, hogy meglehetősen mindegy, pontosabban ez egyenlő a központilag irányított programokkal, akár is vannak a résztvevők. Miközben a helyben elköltött mezőgazdasági keretek akkor nem biztosíthatnak többletértéket. Szerintem ez nincs így, hiszen a helyi többletérték is nagyon fontos. Az egységes Európa, az Egyesült Európa szempontjából. Ugyanakkor a terminológia újra és újra azt tükrözte, hogy többletérték, hozzáadott érték. Aztán jobban átlátható és jobban irányítható többletérték merül fel a rugalmasságon keresztül, és a pénzügyi eszközök időnként a támogatás felől a hitelák felé mutatnak a Juncker terv stílusában. És én azt gondolom, hogy hasznos a Juncker terv, működőképes, és igazából Európa északi térségében, a skandináv térségben tud igazán kibontakozni majd ez az én megállapításom. És máshol viszont a hosszú távú finanszírozási eszközökhöz nehezebb lesz majd hozzáférni. Az európai költségvetésnek a jövőbeni vonatkozásait nem alapozhatjuk arra a filozófiára, hogy a pénzügyi eszközök a Juncker terv stílusában majd helyettesítik a támogatásokat. Ennyi lett volna az én benyomásom. Köszönöm, elnök. Klermodi asszony, ön is ott volt, ugye? Átadom önnek a szót. Uh, sadly not, no. Sajnálatos módon nem. De hát az eddig elmondottakhoz uh, valamit azért mégiscsak hozzáfűznék egy-két dolgot. Elhangzott például az, hogy az FC kapcsán a hozzáadott érték mit is jelent, kell, hogy legyen egy közös definíciónk. Azt kell tudnunk, hogy az FC esetében a hozzáadott érték előfeltételt sikerül -e minden projektnek teljesítenie. Nem csak ezen a konferencián hallottuk azt, hogy a leverage a megoldás, tehát ez az áttételes hatás, ez a többszöröző multiplikátor hatás. Hát azt hiszem, hogy a teljesítményorientált költségvetés készítés alapján <clears throat> még azért ezt alaposabban kell végig gondolnunk, hogy mi az, amit vissza nem térítendő támogatásokkal kell támogatnunk, grantokkal, illetve <clears throat> mi az, ahol multiplikátor határos, hatással, a leverage-el, a tőkeáttétellel kell élnünk. Tehát nem szabad teljesen leírnunk még ezt a visszanemtérítendő támogatás alapú finanszírozás sem. Hogy világosabban kell látnunk az ügyben, hogy mit értünk a hozzáadott értéken, rövid, közép és hosszú távon is, hát ez egy teljesen jogos megfontolás, és érdekes, az egy ilyen gyakran elhangzott. És végezetül a tíz záró következtetéssel kapcsolatban a diagnózis kapcsán azt hiszem, hogy nincsen köztünk véleménykülönbség, inkább a <clears throat> lehetséges megoldás, ez okozza a fejtörést. Amikor a rugalmasságot vizsgáljuk, akkor egyértelműen ki kell azt mondani, hogy az Európai Unió egyik legnagyobb hozzáadott értéke, legfontosabb jellemzője az a stabilitás, a kiszámíthatósága. Tehát amikor a rugalmasságról beszélünk, akkor ne felejtsük azt el, hogy ezt a kiszámíthatóságot kár lenne kockára tenni, hiszen ez nagyon fontos. Köszönjük! Tolcsics asszony. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok nagyon röviden hozzászólni, mert nagyon sok érdekes dolog és fontos dolog már elhangzott. Először is nagyon eh, meglepő volt azt hallani, hogy a következő pénzügyi keretről beszélünk, ugyanakkor a félidős felvizsgálatról egy szó sem hangzott el. Maradjunk azért két lábbal a földön. Lewandowski úr a hozzáadott érték eh, varázs eh, pálcájával sokan eh, éltek, tehát ez sokan szájából elhangzott, mondta Lewandowski úr is, ugyanakkor és attól tartok sokszor inkább a mágiára, mint a racionalitásra alapozunk dolgokat. Fernandez úr Euh, des principes budgétaires euh, prioritaires. Nous avons eu l'audace de parler de solidarité. Il faut savoir que sur les dix ou douze groupes ou quinze groupes qui étaient présents, on est les seuls à avoir parlé de solidarité. Tehát a szolidaritással kapcsolatban nagyon sokan jelen voltak. Hát szerintem az is része egyébként az Európai Uniós költségvetési elveknek. Hát lehet, hogy erről eszmecserét kéne folytatni, hát majd meglátjuk. Aztán Ami a rugalmasságot illeti, mint varázspálcát, hát azt gondolom, hogy a rugalmasság nagyon hasznos, amikor nem akarjuk felvetni azt a kérdést, hogy alábecsüljük a dolgokat, akkor ugye az összes rugalmasság felmerül, és akkor, ahogy ezt kolléganőnk is említette, sikerül elérnünk azt, hogy például a Horizont 2020-hoz nyúljunk, vagy az úgynevezett prioritás programokhoz, hogy megpróbáljuk a hézagokat kitölteni. Ami engem illeti, hogy végül is Monti úr konklúzióiról szóljak, nekem nagyon tetszett az, hogy úgy tűnik, hogy a jelenlevők többsége támogatta az elképzelést, és hogy más körülmények között, főleg amikor a nemzeti költségvetésekről beszélünk, és bár az európai költségvetés is deficites, a rugalmasságot nem igazán ugyanúgy értékelték minden oldalról. Köszönöm. Plus de flexibilité dans le budget européen. Az európai költségvetésben eh, nagyobb rugalmasságra, a nemzeti költségvetésben pedig kisebb rugalmasságra lenne szükség, ugye? Kabel úr. Köszönöm. Äh, ich konnte leider nicht dabei. Köszönöm, elnök úr. Hát ott tartok, hogy én magam sem tudtam részt venni ezen a nagyon érdekes eszmecserén. Mégis, amiket ma hallok, az nagyon érdekes, amit äh, Szabál úr és Lewandowski úr mondott, az különösen. Úgy tűnik számomra ebből, hogy az FC mégsem csodaszer, nem az a varázspálca, ahogy ezt a kifejezést használom, amit többen előttem. Tehát nem lesz mindenre gyógyír. Az fc kapcsolatban azonban csak egy valaki volt kritikus, és nagyon sokan azt várták tőle, hogy ez majd tényleg egy ilyen mindenre gyógyír csodaszer lesz. Talán a vitának kicsit kritikusabb hangnemet kellene megütnie ezen a ponton. A költségvetés ügyében az átláthatóság azt hiszem nagyon fontos, és az átláthatóságot nem javítjuk akkor, hogyha a közösbe több pénzt teszünk, és aztán majd adhok alapon döntjük el, hogy mire költjük. Ez a, nem a megfelelő rugalmasság, hiszen a parlamenti felvizsgálata a kiadásoknak hogyan valósulhat így meg, hogyha teljesen rugalmasak kívánunk lenni a jövőben. akkor az a parlament felülvizsgálatát vagy ellenőrzési munkáját lehetetlenítjük el nehezítjük meg. Tehát amikor a jövőben ilyen dolgokról beszélünk, akkor konstruktív kritikával kell azért tekinteni mindezekre. Köszönjük. Monsieur Böge. Böge úr. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielleicht ein paar ganz... Köszönöm, elnök úr. Egy-két rövid megjegyzést én is tennék, lenne nekem is pár keresetlen szavam, ha nem bánják. Az EFSIT azért nem övezte vastaps az elejétől fogva. Megpróbáltunk minél többet javítani az eredeti javaslaton. Szerettük volna, hogyha van egy ilyen nagy európai beruházási alap, ez való igaz, amelyből fontos és értékes projektek valósulnak meg, kísérleti projektekről beszélek azért, mert jogos a kérdés, hogy a gazdasági helyzet, például a kamat terén tényleg a legjobb volt arra, hogy ez, ennek neki lássunk. A saját választóközvetemből hoznék egy példát. Hamburg környéken 50 kilométeres, 5 sávos autópályát 6 sávosra bővítettek, mert a skandináv országok exportja miatt ez fontos volt a nagy forgalom miatt. Ez egy kísérleti projekt, amelyet 2007-13-ra a parlament is megvitatott, elfogadott. Az előző parlament ciklusban a beruházási bank támogatásával valósultak meg ilyen kísérleti projektek. Ez, egy, ez az 50 kilométeres autópályépítés PPP konstrukcióban épül, nemzeti költségvetés adja a fele pénzt, a másik felét pedig a, a teherautó autó UDI-akból, illetve a, a, az Európai Beruházási Bank támogatásából valósult meg, és sokkal gyorsabban megépült, mint hogy ez teljesen állami lett volna. Tehát igenis jól működhet ez a megközelítés, hogyha egyszer elérjük-e majd, ha, hogy egyszer elérjük-e majd a kritikus tömeget, ez egy másik kérdés. Erre majd csak később tudunk választ adni. De ez egy rendelkezésünkre álló finanszírozási eszköz, és egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy a költségvetés nem lehet csak beruházási eszközként kezelni. A parlamenti felülvizsgálat, ellenőrzés joga eh, nagyon fontos, bizonyos engedményeket tettünk például a fejlesztési alapnál, ugyanakkor azt láttuk, hogy ezáltal csorbulhat a parlament ellenőrzési joga, nem nagyon egyszerű figyelemmel követni azt, hogy pontosan mire fordítják ezeket a pénzeket. Nagyon sokszor felmerültek komoly kérdőrek ezzel kapcsolatban, sajnos ez volt a tapasztalatunk. hogyha a pénzügyi keretet, a éves pénzügyi keretet felosztjuk, akkor attól tartok, hogy ott nagyon nagy rugalmasságot vezethet, hogy egész egyszerűen nem áll rendelkezésre mindig pénz a megfelelő időben a megfelelő projektekre. Előfordulhat, hogy valaki azt mondja, hogy hirtelen most vészhelyzet alakult ki, és mondjuk a négyes kategóriában, négyes fejezetben gyorsított eljárással gyorsan kell pénzeket mozgósítani. Egyébként pont októberben fogadtunk el egy ilyen átcsoportosítást, és akkor honnan vesszük el ezeket a pénzeket? Az előcsatlakozási programokból persze, a szomszédságpolitikából persze, ami vészhelyzet esetében valamit, valamit tényleg tenni kell, reagálnunk kell, ez igaz, de a szomszédság politikában nagyon fontos a stabilizáció, ehhez megfelelő erőforrásokat kell rendelni. Akkor, akkor hogyan lehetünk sikeresek, hogyha de ne, ne lepődjünk meg azon, hogyha nem meg annyira sikeresek ezek a programok, mint ahogy vártuk tőlük, miközben látjuk, hogy eszkalálódnak a konfliktusok, a politika, egyre fontosabbá válik a migráns válságban is. Milyen következtetés lehet ebből levonni? A hármas és négyes fejezetben nagyon komolyan végig kell gondolni hogy hogyan képzeljük el a jövőt, végig kell gondolni, hogy mit kell és mit lehet tenni annak érdekében, hogy közel-keleten és Afrikában, főleg Észak-Afrikában stabilizáljon a politikai és a gazdasági helyzet. Szeretnénk, hogyha javulna a helyzet, hiszen a, ezekben a régiókban a stabilitás Európának is jól felfogott érdeke. Ezért mondom azt, hogy ezekben a költségvetési fejezetekben újra kell gondolnunk hozzáállásunkat. A tanácsnak is egyértelműen kell fogalmaznia egy időben. Az elmúlt pár évben több válság sújtott Európát, mint az elő, első évtizedekben. Az EU e két tűz közé került, ezért nagyobb dinamizmus és energia nélkül és az euró stabilizálása nélkül nem lehetünk sikeresek. Hogyha túl bonyolult számunkra ez a feladat, és egész egyszerűen nem tudunk egymás közt megállapodni, hogy nem tudjuk az Európai Unió hajóját megfelelő irányba kormányozni, és hagyjuk, hogy a történelem szele erre-arra sodorjon bennünket, akkor nyilvánvalóan nem lehetünk sikeresek, hiszen a tagállamok nem állnak készen erre. Ez igazából a bizottsághoz és a tanácshoz intézett nyílt kérdés. Ez év végére bizonyos dolgoknak tisztázódniuk kell. Vagy megragadjuk a, a, a problémát a gyökerénél, vagy, és, és adott esetben akár lenyeljük a békát, de megoldjuk a problémát, vagy nagyon szomorú idők válnak eh, ránk. Tehát, vagy komoly gaz, eh, minőségi ugrást érünk el például eh, a gazdasági ellenőrzés terén, hogy jobban kövessük figyelemmel, hogy mire költjük a pénzeket, Eh, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló pénzek megfelelő, hiszen ezek szűkösek, ezek a források megfelelően kerüljenek elköntésre, tehát vagy sikere járunk ezen a téren, vagy eh, hát bizony nagyon eh, nehéz helyzet vár ránk. Ezek azok a kérdések, amelyekre együtt kell valahogy választ találnunk. És azt hiszem, hogy ha erre nem kerül sor, akkor pár éven belül bezárhatjuk a boltot. Köszönjük, Terán úr. President, very briefly. Um... Köszönöm, tisztelt elnök úr, nagyon rövid leszek. Nagyon érdekes volt ez az információ, az ember elgondolkodik rajta. És nagyon sajnálom, hogy nem tudtam részt venni ezeken az üléseken. De azonáltal nem tudom, hogy figyelmeztetést fogalmazzak-e meg, vagy csak tényeket állapítok meg. Mindenki ezt kérte, hogy definiáljuk, hogy mi a többletérték. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy Karl Marx a beruházott tőke megtérüléseként definiálta ezt, bár nem tudom, hogy utalhattak-e erre a definícióra. Je suggère que ce débat euh, ait lieu une autre fois. Azt javaslom, hogy erről a vitáról talán egy másik időpontban ö, folytassunk mecserét. Um, yeah, I'm sorry, I wasn't able to attend either. Nagyon sajnálom, én se tudtam elmenni, de azt hiszem, hogy minden országnak megvan a saját problémája a pénzügyekkel, és aztán megvan a végső jelentés, a statisztikai adatok, és kiszámoljuk, hogy ez működik-e, avagy sem sose gondoltuk, hogy ez mindent megold. De azért egy dolgot el szeretnék mondani. A következő több éves pénzügyi keretről beszél mindenki. Azt hiszem, hogy mindenki itt alvajáróként közlekedik, és válságról válságra haladunk, hogy aztán mi lesz az elkövetkezendő években. Vannak olyan programjaink, amelyekre nincs, nincs fedezet és semmiféle pénz nem került kiosztásra vezető projektekre sem. Úgyhogy tényleg felül kéne vizsgálnunk a jelenlegi pénzügyi, több éves pénzügyi programot, mert egyre ingatagabb a helyzet. És hogyha most nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel, akkor szerintem az elkövetkezendő évekre sem lesz megfelelő ö, keret. Úgyhogy várom a holnapi vitát. Elnök, köszönöm. Banka úr következik. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Én is el szeretném mondani, hogy milyen hálás vagyok az ön által el ö, sorolt információkért. Ami az FC-t illeti, nagyon jól tudjuk, hogy amikor a bizottság ezt a tervet ö, körvonalazta, a cél az volt, hogy ö, egy lökést adjunk Európának ehhez ott kell beruháznunk, ahol magas többletértéket tudunk létrehozni, és gyorsan megtérül a befektetés. Olyan területekre, ahonnan gyorsan visszanyerjük a pénzünket, és munkahelyeket teremtünk. Olyan területekre, ami egyébként, amelyek egyébként nem kerültek volna terítékre, Nem tudom, milyen projektekről lehetne szó, amelyeket végrehajthatnánk, de másképp nem lenne erre lehetőség. Amikor végignézem a listát, azt tapasztalom, hogy rendkívül hasonlóak azokhoz a projektekhez, amelyeket én is be, végrehajtottam annak idején, amikor nem volt FC. Aztán, ami a Horizon 2020-at, vagy más fontos tetteket illeti, FC nélkül nem föltétlenül nőnének ezek a projektek. Ezek nem jók, az ilyen jellegűek. prostředky a iba e, garantovali Olyan területekre kell befektetni a pénzt, ahol másfajta befektetés nem lehetséges, és nem legyen kockázat. Elnök, jó, lesz még alkalmunk arra, hogy visszatérjünk az FC-re. Holnap vagy holnap után részt is veszek egy ülésen, amelynek során a beruházási banktól megpróbáljuk megtudni, hogy a beruházások megtérülése megfelelő-e. Köszönöm. Utolsó hozzászóló Kolmel úr. Nagyon köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, és rendkívül rövid leszek. Manka úr, a számból vette ki a szót. Ez úgy gondolom, meg kell próbálnunk a lehető leggyorsabban részletesebb információt szerezni arról, hogy az FC-t a gyakorlatban hogyan is valósítják meg. Azt gondolom, hogy ekkora pénzalapok során nem szabad megvárnunk, hogy lezáruljon a ciklus a beruházások során. Nem tudom, hogy a továbbiakban további projektről volt-e szó, amit a kollégám emlegetett. Németország talán egyébként is ö, folytatta volna ezt a projektet? Er, ezt a kérdést kell föltenni magunknak. Egy kérdőívet kellene talán összeállítani, annak érdekében, hogy a bizottságtól választ kapjunk arra, hogy hogyan történt a pályáztatás, milyen értékekről, pénzösszegekről volt szó, mennyi időszak, milyen időszakra, és hogy osztották szét a beruházást az országon belül elnök. Nos, a németországi autópálya többletértéke ha Németország az európai költségvetésbe befektet, és aztán utána visszajut hozzá az autópálya finanszírozására, az tényleg többletértéket jelent? Lesz alkalom még visszatérni ezekre a kérdésekre, és akkor majd meglátjuk, hogy hogyan fogjuk megközelíteni ezt a problematikát, ahogy ezt Ár úr megfogalmazta a mindenféle referenciával, legyen az történelmi vagy politikai. Nagyon érdekes volt ez a konferencia, kétségtelenül. Most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan tovább. Nekem egyébként az a benyomásom, hogy a költségvetésünk egy kicsit anakronisztikus jellegű, ugyanis egy adott időpillanatban született, amikor is bizonyos elvárásaink voltak, de ha jön egy válság, és az állampolgárok felteszik a kérdést, hogy is mit csinál Európa, akkor teljesen tehetetlenek vagyunk. És hamarosan rátérünk a Költségvetési Bizottság 11 tagjának egy másik missziójára, február 8 és 11-e között, tehát teljesen frissek ezek a meglátások, hogy az európai költségvetés alapjai hogyan kerülnek felhasználásra. Tehát lezárnám akkor az Amsterdami konferencia beszámolóját, amit január 28-án szervezett Amsterdamban a holland elnökség, ami pedig azokat a kérdéseket illeti, amelyeket már egy évvel ezelőtt felvetettünk a szemináriumunk során. És ugye még mindig ugyanazon problémákkal kell szembenéznünk. Ezzel zárnám ezt a témát. Nézzük a törökországi missziót, ahová szakbizottságunk 8 és 11-e között utazott el, ahogy említettem, tehát február 14-én jöttünk vissza, és két probléma állt előttünk. Egyrészt, hogy az európai alapokat hogyan használták fel, az előcsatlakozási előirányzatokról van szó, ugye van egy ilyen eszközünk 2007 és 13 közötti időszakra, körülbelül 5 milliárd eurós nagyságrendben, ezt követően pedig egy másik EPA eszköz 2014 és 20 közötti időszakra az körülbelül 4 milliárd 800 milliós összeg, ezek igen jelentős összegek, amelyekkel Törökország rendelkezik. Szerettük volna azt is látni, hogy az Európai Unió pénzügyi helyzete hogyan alakul a menekültek vonatkozásában. 12 ülés, munkaebéd, 40 meghallgatott, fémjelezte mindezt, miniszterekkel találkoztunk, felelősökkel Szíriából, mindenféle képviselővel, nemzetközi helyi partnerekkel, civil szervezetekkel, akik az emberi jogokkal foglalkoznak, az Európai Unió képviselőivel, a külszolgálat képviselőivel, a beruházási bank képviselőivel, illetve a tagállami képviselőkkel, ügynökségekkel, amelyek több tagállamot képviseltek. Szerdán pedig, amikor Törökország déli részére látogattunk Oszmániába, két látogatást tettünk, először egy menekültáborba, majd pedig egy iskolát néztünk meg, kül, egy külvárosba, Kazientebben. Az UNICEF építette ezt az iskolát, az UNICEF kezeli, mert tíz közül kilenc menekült nem táborokban van, hanem különböző közösségekben, főleg délen a Gaziantepi régióban. Ezek a menekültek egy kicsit úgy természet közepén állnak, élnek rendkívül nehéz körülmények között, nagyon sok gyerek nem jár iskolába. A delegáció természetesen teljes mértékben beszámol erről a misszióról, de már most el szeretném mondani, hogy milyen benyomásaink voltak, milyen előzetes következtetéseket vontunk le. Nézzük először a menekültek helyzetét. Az Európai Unió nagyon elkötelezett pénzügyi értelemben hát Törökország támogatása mellett, és 600 millió euró per év az előcsatlakozási keret, az Európai Beruházási Bank és egy intervenciós keretet határozott meg, ami 2 milliárd eurót jelent évente nagyjából. Az Európai Unió további kötelezettségvállalásai pedig azt jelentik, hogy a jogállam kialakítását célzó támogatásokat, illetve a civil társadalmat erősítő intézkedéseket és eszközöket biztosítunk. A menekültek befogadását támogatva Európa szempontjából a kockázatot igyekszünk kezelni, mert Európa habozik, nem nagyon merjük határozottan kritizálni Törökországot. Emberi jogi hiányosságok, illetve a sajtószabadság hiányosságai említhetők, és Ankarában a delegációnk számos szakemberrel találkozott, illetve a civil szervezetek képviselőivel is egyeztettünk, akik szintén közvetlen irányítás alatt felhasználnak elég sok támogatást. Az ECO eszközt említhetném a demokrácia és a béke megteremtése érdekében. Nagyon komoly kihívásokkal néznek szembe a szíriai menekültek elszállásolása kapcsán. 2 millió 600 ezer menekült él jelen pillanatban Törökországban, Irakból, Afganisztánból, Iránból mm, jövő menekültekről van szó többek között, és meggyőzőnek találtuk azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a török hatóságok tesznek az érdekükben, igyekeznek befogadni menekülteket és elszállásolni őket. Egy jó állapotban lévő menekült táborban jártunk, sátortáborban természetesen, de a családokat kielégítő körülmények között helyezték el ott. Vannak ott iskolák, könyvtárak, a gyermekek rendelkezésére állnak, illetve van szupermarket, és ezeket az intézményeket a török hatóságok támogatják, gondoskodnak az élelmiszer ellátásról is. Aztán hitelkártyát kapnak havi feltöltéssel, 50 török líra értékben a menekültek, és 35 lírát kapnak kiegészítésként, tehát 85 lírát költhetnek havonta, ami nagyjából 25 euró. És a hitelkártyákkal a menekültek bevásárolhatnak az áruházban, illetve egyes szerződéses további áruházakban. Januárban például engedélyt kaptak a menekültek, hogy török vállalkozásokhoz munkába álljanak. Ez egyfajta párhuzamos gazdaságot, szürke gazdaságot jelent, és a GDP 30%-át is elérheti Törökországban ennek a mértéke. 25 év alatt 250 ezer menekültet ö, fogadtak be, ö, és különösen a szíriai menekültek száma nagy a táborokban, és ott gyakran kifogásolható a szállásuknak a minősége. Amennyire emlékszem, 800 ezer gyerek, 800 ezer szíriai gyerek tartózkodik ott, és a 800 ezer gyerekből 7 és 800 ezer közötti az iskolában nem járók létszáma, tehát 7 és 800 ezer között járnak iskolába, és 80 ezeren egyáltalán nem járnak iskolába. A többit a képzeletükre bízom, hogy milyen jövő vár ezekre a gyerekekre. November 20-án vitatkoztunk a menekültek támogatását célzó alapról a szíriai menekültek javára, és arról, hogy miből fogjuk finanszírozni. Bizonyos kereteket a csatlakozási alapokból csoportosítottunk át, amelyeket nem használtak föl 2007 és 2013 között ezeknek a kereteknek némelyike lehetővé tette, hogy ezeket a menekült támogató alapokat egy milliárd euróval egészítsük ki. Ennyit sikerült átcsoportosítanunk, és természetesen a tagállamok részvételét elengedhetetlen. Az Európai Unió 500, ezer, 500 milliós keretet biztosít erre a célra. A török kormány létrehozott egy alapot a menekültek támogatására 2006 és 16 és 17 közöttre. 3 milliárdos keretről van szó, és ez az európai költségvetésből finanszírozott forrás. Meg kell teremtenünk az európai keretekből. 1, 1 milliárd fedezetét kell biztosítanunk. Európai szinten drámai kihívást eh, kell, hogy kezeljünk ezzel, és nagyon komoly feladatot jelent ez nagy veszélyekkel. Ami pedig az iskolába járást illeti, értékelni kell, meg kell vizsgálni a szükségleteket. És Simszek miniszterelnök helyettessel cseréltünk eszmét erről. Elmondtuk, hogy eh, meglehetősen nagy az időigénye ennek a, az felmérésnek, és törökországon közben az elsődleges igényeket kell kezelnünk. Szimszek miniszterhelyettes úr elmondta, hogy nincs vesztegetni való időnk. Itt az európai fejlesztés és újraépítés, illetve a Világbank segítségével biztosítjuk ezeket a támogatásokat, értékeljük a különböző projekteket, és a cél, hogy minél gyorsabban mobilizáljuk ezeket az eszközöket. Tehát látni kell, hogy nagyon nagyok a kihívások, és nem egyszerű ez a feladat. Számos programot kezdeményeztünk, nagyszabású bejelentéseket tettünk, ugyanakkor nem ér oda a pénz a konkrét területekre, és gyanút vet fel ez a probléma. Hát a cél az lenne, hogy Törökország és az Európai Unió között kölcsönös legyen a bizalom, és megmaradjon a bizalom az átláthatóság keretében. Azt kértük a török hatóságoktól, hogy a lehetőleg átláthatóbbak legyenek, és a területi együttműködés a lehetőleg zöggenőmentesebb legyen, mert Dél-Törökországban több a menekült, mint a török lakosság. Tehát el tudják nyilván képzelni, hogy ez mit jelent higiéniában, iskola látogatásban. Tehát nagyon komoly problémákat kell kezelni ott. És hogyan tudjuk bővíteni a támogatási lehetőségeket a táboron kívül élők esetében az UNICEF-hez csatlakozhatunk. Az UNICEF iskolákat épít, illetve fizeti a tanárokat, természetesen szűkös keretekből gazdálkodva, és a helyi hatóságok, a török hatóságok is közreműködnek. Hogyan tudjuk elősegíteni ezt a munkát? Nagyon éles a verseny, és nehéz megfelelni ennek a feladatnak. A különböző vállalkozások, amelyek részt vesznek az unió részéről is, kemény körülmények között dolgoznak. A Vámunió Törökország kiterjesztése lehet az egyik lehetőség, illetve áttelepíthetünk munkahelyeket, gazdasági tevékenységeket. Gazdasági szinten Törökország ugyanis valóban azt mondhatjuk, hogy az Európai Unión belülinek tekinthető. És a menekült ügynek a mérható okait is elemezni kell, és alapvetően az Európai Unió szemszögéből ez úgy jelenik meg, hogy Törökország mindennek a lényegi oka. Az új katonai beavatkozások, az utóbbi idők szíriai rezsim elleni bombázások, támadások és az orosz beavatkozás ezek súlyosbítják a helyzetet, és eh, Gaziantepben is ennek láthattuk a jeleit. És fontos, hogy együtt tudjunk működni a támogatás terén. Az Európai Unió eh, delegációja és a különböző EU-s eh, tagállamok képviselői vannak jelen Gaziantepben, széles körben mobilizáltunk erőket, forrásokat, és a térségben, illetve Észak-Szíriában nagyon komoly a katonai beavatkozás. 2011-ben kezdődött a drámai események sora. 22 millió volt a szír lakosság, és 2 millió ezek közül elpárolgott, nem lehet tudni, hogy hol vannak. 5-6 millió a közelben menekült, tehát Libanonban, Jordániában, Törökországban található, illetve az Európai Unióba került, tehát nagyjából 4 millió támogatja az Assad rezsimet. 8 és 10 millió közötti a belső menekült, a szíriai hontalan a katonai beavatkozás eh, nyomán, tehát az orosz beavatkozás, illetve az alepói csaták eh, miatt több tízezer ember özönlik át a török határon. Lezárták a határt két hete, és a török-szír határon rossz körülmények között működnek humanitárius támogatással menekült táborok, és nagyon hamar robbanás veszélyes lesz ott a helyzet, elviselhetetlenek lesznek a körülmények. És az oroszok közben egy kicsit kevernek, kavarnak a régióban, nehezítik az EU dolgát. Mindez az ukrán beavatkozás és a krím elfoglalása után. Tehát nagyon veszélyes a helyzet. És látni kell, hogy az Európai Unió számára komoly kihívást jelent, hogy hogyan lépjünk, hogyan támogassuk a menekülteket, illetve mit tehetünk Szíriában. Nagyon sok kérdést sikerült felvetnünk, illetve sok kérdőjel eh, maradt nyitva, komoly aggodalmakkal jöttünk haza. A török hatóságok biztosítottak arról bennünket, hogy igyekeznek lezárni a török határon a török-görög határon igyekeznek elejét venni a menekült áradatnak. Ez egy néhány kilométeres szakaszról van szó. A menekültek unió felé való özönlését igyekeznek meggátolni ezzel. És persze az instabilitás, a szíriai háborúnak a következménye mindez. Hogyan tudjuk ott stabilizálni a helyzetet, hogyan tudunk békét teremteni, ezek az alapvető kérdések. Most néhány benyomásomat szerettem volna megosztani önökkel. Szeretném hangsúlyozni, hogy a kiküldetésünk kiválóan előkészített volt, és hálás köszönet a titkárságnak ezért, különösen Guillaume Rének, aki messze menő gondossággal járt el, támogatott bennünket. Amint véglegesítjük a jelentést. A lébebeli mm, kolléga is besegíthet majd ebben. Egy egyedi beszámolóval gazdagíthatja a tapasztalatunk leírását. Annyit tudok erről mondani, hogy Európa lendületet vesztett. Nagyon lassú reakcióidővel tudunk ott segíteni. És Törökországban közben létfontosságú kérdések igénylik a közbelépésünket, valamint Szíriában is. És a többi résztvevőnek adom át a szót, Jens Gier, uh, Jens Geyer volt még ott, úgyhogy kérem, hogy ő is számoljon be. Ich habe gar nicht Ihre Einleitung ja sehr... Igazából, elnök úr, nagyon keveset tudok hozzáfűzni, mert tényleg roppant részletesen számolt be a törökországi látogatásunkról. A személyes véleményem az, hogy Európában sokszor nagyon hiszterikus eh, hangvételű vitát folytatunk e kérdésről, és nagyon érdekes volt látni, hogy eh, hogyan próbálnak megbirkózni a helyzettel a törökök. Oszmánia kormányzója például azt mondta, hogy eh, a menekültek vendégek, és a vendégek az úr ajándéka. Nem tudom hány német polgármester mondaná azt, hogy vendégek a menekültek, hogy ez teherként vagy kihívásként tekint erre az egészre valaki, az igazából még nyitott kérdés, de nagyon imponáló volt, amit török hatóságok tesznek ez ügyben. 9-10 milliárd dollárt költenek saját bevallásuk szerint a helyzet kezelésére a törökök, és azt mondják, hogy azt állítják, hogy megérdemlik Európától ezt a támogatást. A ENSZ World Food programja például igencsak vékonyka támogatásban részesül. Idén ugyan valamelyest javult a helyzet, de havonta és fejenként 50 török líra, ez igazából éhen halni, az éppen ahhoz elég, hogy az emberek ne halljanak éhen, de megfelelően nem tudnak ebből megfelelő tápláltságot ez nem biztosít. A World Food Program támogatásra szorul, főként, hogyha Európa komolyan gondolja azt, hogy a mi érdekünk az, hogy az emberek ne Európába jönnek, hanem maradjanak minél közelebb az otthonukhoz. Nyilván az elkeseredettség hajtja az embereket, és hogyha éheznek, vagy nem tudják megfelelően mondjuk táplálni a gyerekeiket, akkor ez is ide tartozhat, ez is Európa felé hajthatja őket. Világszerte rengeteg gyerek jár UNICEF finanszírozta iskolába, 300 ezeren vannak járnak UNICEF iskolába Törökországban, és még 100-150 ezer helyet szeretnének teremteni. Nem hiszem, hogy ez olyasmi lenne, amivel mi ne értenénk egyet. Ez mindenképpen egy általunk is támogatandó kezdeményezés. Elnök úr utalt arra, hogy az önkormányzatok felelőssége megoldani például a vízellátást, illetve a szennyvíz kezelést. Azt hiszem, hogy itt is érdemes végig gondolni, hogy támogatni szeretnénk önket, mert csak azért is, hogy valóban oda a rendelkezésre álló pénzek valóban az igazán rászorultakhoz jusson el. Ahogy a Simszek miniszter úr is említette, valóban megvannak a szakértőik, ugyanakkor több finanszírozáshoz jutni azzal, hogy további multiplikátor hatást alkalmazunk az európai támogatásokkal, hát nem tudom, hogy ez mennyire megvalósítható. Inkább azt gondolom ebben az esetben inkább a közvetlen eljutatott támogatások lehetnek a célra vezetőek. Egy kérdésem lenne az Európai Bizottsághoz is az ügyben, hogy hogyan tudja megfelelő mechanizmusokat biztosítani annak érdekében, hogy a megfelelő források eljussanak Törökországba. Ha például Európa küld egy pénzt, akkor eljut ez egy török számlálandól, vagy a világ a World Food programhoz utaljuk közvetlenül a pénzt. A török önkormányzatok esetében megint felmerül a kérdés, hogy hogy jut el a finanszírozás az önkormányzat számlájára. mekkora kezelési költséggel kell számolni. Egy menekültügyi minisztérium felállításáról beszélt, amely összefogná az összes kérdést, az oktatással, az élelmiszerellátás és az összes többi kérdést. És ezt alapvetően tudjuk támogatni, de azt szeretnénk tudni, hogy végső soron az EU-s pénzek származzanak azok a tagállamoktól, vagy közvetlenül az uniós költségvetéstől, ezek valóban eljussanak a megfelelő helyre. Ezügyben bizony meg, szeretnék meggyőző ö, mm, magyarázatot kapni. Elnök, Rübig adom meg a szót, de csak röviden, mert mindjárt szavaznunk kell. Köszönöm, elnök úr. Ez az misszió, ez a látogatás is egyértelműen megmutatta számunkra, hogy ez egy mekkora külpolitikai eh, probléma. Nem csak a síták és a szunniták csapnak össze, nem csak Oroszország és a nyugat összecsapása, arról nem is beszélve, hogy a kurd kérdés is ide tartozik. Tehát ez egy igazi multipoláris ügy. Assad és a, a, az orosz külpolitikai játszmák azt jelenthetik, hogy 4-600 ezer új török menekült érkezhet a török határa. 4-600 ezer ember. Ez nagyon könnyen kritikus helyzetet alakíthat ki. Főként akkor, amikor mondjuk a határt lezerek, és akkor Szíria és Törökország között félúton a senki földjén ragadnak ezek az emberek. A nemzetközi humanitárius segítségnyújtás igazából most lesz kulcsfontosságú, hogy gyorsan tudjunk reagálni erre az újabb menekült hullámra. A török-szír határa annyit segítséget kell eljutatni, amennyi fizikailag lehetséges. Menekültenként is havonta 30 eurót költ Törökország. Érdekes lenne azt hallani, hogy humanitárius szervezetek milyen százalékot vagy díjat számítanak fel. 3 és 18 százalék között változik ez a ez a díj, ezért tulajdonképpen mit csinálnak, mit vállalnak, ez is nagyon érdekes lenne. Illetve az uniós támogatás hogy jut el a végkedvezményezettekhez, illetve hogyan ellenőrzi az EU az, hogy mi történik. Amit Oszmániában és Kazemteben láttuk, abból kiderült, hogy a törökök nagyon jól tudják, hogy mennyire fontos, mik a prioritások, például az anyanyelven nyújtott oktatás, több mint 20 ilyen óriás menekültábor van, és hát nem katasztrofális a helyzet, de azért van bőven mit javítani. sokan azt láttuk, hogy autóval érkeztek ezekbe a táborokba. Nyilván a nemzetközi szervezetek feladata az, hogy ilyen eh, nemzetközi védelemben részesülő zónákat hozzanak létre. Itt tudjuk csak eh, igazából eh, a, megvédeni a menekülteket. Den letzten Monaten von der Bőge úr. Igen, köszönöm. Az elmúlt hónapokban az Európai Bizottságtól újra és újra azt hallottuk, hogy eh, ez is ez a helyzet, hogy a World Food programra eh, például eh, ennyit költünk, annyit költünk. Nos, az Európai Bizottságtól friss információt várunk azzal kapcsolatban, hogy pontosan hogy állnak most a dolgok. Természetesen a londoni donor konferencián hozott döntésekhez illeszkednie kell ennek nagyon sokat sikerült elérni, de hát még bőven tennivaló. Nem szabad eljutni abba a helyzetbe, mint tavaly, amikor túl későn reagáltunk. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy tudjuk hónapról hónapra, hogy hogyan alakul a helyzet, hogy a, és hogy a World Food Program elége a pénz egész egyszerűen nem szabad, hogy előforduljon az, amelyre tavaly sor került. Egy milliárd a szíriai alapba, ebből azt hiszem 40 milliót fizettek ki eddig, ami jól mutatja, hogy mennyire nem működik a rendszer, hogy igazából ez olyan, mintha égne a ház, és mielőtt elkezdhetnénk oldani a tüzet, a, a tűzoltóknak a vizárakról kellene beszélni. Mázsi úr, köszönöm szépen. Nos, visszatérve előre misszióról, néhány percben nagyon nehéz elmondani, hogy milyen érzésekkel beszéltük át ezeket az összetett kérdéseket. Egy bizonyosságot azért meg tudok most fogalmazni, nevezetesen, hogy egyszerű válasz nincs egy ilyen rendkívül bonyolult problémára. Ez az utazás tulajdonképpen a közel és közel, közép és közel-kelet összetettségéről, torzulásáról szólt, a török bonyolultság tükrében és az Európai Unió számára a problémák összetettségét illetően. Azt gondolom, hogy ezen három aspektus szem előtt tartásával kellett végigjárnunk ezt az utat. Nos, az érzésekről szólva, miután Oszmentjében jártunk ebben a menekült táborban, európai képviselőként nagyon nehéz levonni a következtetéseket, és megleckéztetni egy államot a menekültek fogadásának körülményeiről, amikor mi méltatlanok vagyunk itt az európai kontinensen, ami a menekültek fogadását illeti. Franciaként. A, a, konstatálva azt, hogy körülmények között vannak a Calais-ban levők, azt hiszem, hogy jobban tettem, hogyha inkább csendben maradtam a törökök szemben, akiknek pedig sok kérdést tudtunk volna feltenni. Közülbelül 9-10 milliárdot költöttek ugyanis a törökök a menekültek fogadására. Hogy most ez pontos vagy nem pontos, nem tudom, hogy érdemes-e utána nézni. Ami biztos, az az, hogy több mint 2,7 millió menekült található ebben az országban. Mi csak a nehézséget tudjuk esetleg felmérni, amit ez jelent, de hogy milyen hatása van ennek a társadalomra, Törökországra, azt talán nem. Végül pedig talán kicsit emberi dimenziót említenék, amit mégiscsak meg kell fogalmaznom. a menekültek áradata mögött most már megvannak az arcok, akiknek nevük van, akiknek családjuk van, akiknek gyerekük van, életük van, saját személyes történetük, és nem szabad elfeledkeznünk erről, amikor itt az Európai Parlamentben politikákat fogalmazunk meg. És nagyon szeretném, hogyha a Libe misszióval is találkozhatna a delegációnk, hiszen ők is ugyanott jártak ebben az időpillanatban, hogy eszmét cserélhessünk. Elnök. Nos, a következő képen fogunk eljárni. Lesz még alkalom erre visszatérni. Globálisan azonban itt arról van szó, hogy a különböző tagállamok vezetőinet kellene összehívni egy estén, hogy jobb legyen a koordináció az Európai Uniós képviselők között, és hogy az Európai Uniós delegációnak mindenképpen az a feladata, hogy koordinátorként lépjen fel, és felvállalja a vezetést a fellépés terén. A kérdés csak az, hogy a török hatóságok kéréseit hogy tudjuk értékelni, nevezetesen, hogy gyorsan járjunk el. A delegáció is végül is ezt fogalmazta meg, és Szinszek úr is, nem a világbankhoz, az Európai Befektetési Bankhoz, vagy másokhoz kell fordulni, hanem a döntéshozásra koncentrálni. Ugye ott van a jogalapja az Európai Uniónak. De hát késve lépünk fel, és ugye ami Szíria északi részén történik, ez a sajnos súlyos valóság. Több millió ember a teljes reménytelenségben él, és hogyha nincsen megoldás, akkor a radikalizáció kockázata fennáll. Ugye a Daesh egyébként rendkívüli módon jelen van Szíriában. Tehát egy csomóan radikalizálódhatnak, úgyhogy el tudják képzelni, hogy ennek milyen geopolitikai ö, következményei lehetnek, és az Európai Unióra milyen hatással lesznek. Nos, ezzel zárom le ezt a beszámolót, ami rendkívül érdekes volt, és köszönet a szervezésére a titkárságnak. Most pedig Siegfried Muresan kap szót, hogy beszámoljon nekünk az Európai Unió és a Libériai Köztesség közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásról. Köszönöm, tisztelt elnök úr, nagyon egyszerű véleményt kellett nekünk egy jelentéshez megfogalmazni. Két percben szeretném összefoglalni az Unió és Libériai közötti megállapodásról van szó. Tavaly június 5-én indult be ez a folyamat. A feladat az, hogy az Európai Unió hajói lehetőséget kapjanak a libériai vizekben halászni. Főleg tónhalat és tónához hasonló halakat. Itt főleg az afrikai országokkal van ilyen megállapodásunk. Az Európai Unió költségvetése számára következőt jelenti ez. 715 ezer eurós hozzájárulást az első évben a megállapodás során, 650 ezret a második, harmadik és negyedik év során, és 508 ezer euró az ötödik év során, tehát összességében az európai költségvetésből ö, több mint 3 milliót. Ezeknek 50%-a a halászati politika támogatására került elhatárolozás a Libériában, a monitorozás és egyéb kapacitások támogatása, a referencia tonna érték 650 ezer tonna éves szinten, ha többet halászunk, a pénzügyi hozzájárulást 55 euróval kell tonnánként növelni az első évben, 45-tel az ötödik évben. Ha itt nincs probléma, akkor jóvá hagyhatjuk, és a halászati bizottság, a felelős bizottság tájékoztatja a plenárist, hogy támogassuk-e, vagy sem. A mai ismertetést követően február 24-e a módosítók benyújtásának határideje, ezt követően a Költségvetési Bizottságban március 16-17-én szavazunk, a Halászati Bizottsági jelentésről pedig az első áprilisi plenárison szavazunk. Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet, elnök úr. Pardon. La parole est à Elnézést kérek, a következő jelentés az Európai Unió és a Mauritániai köztársaság közötti halászati partnerség. Rubiál asszony. Nagyon rövid leszek. Itt a jegyzőkönyv megújításáról van szó, társulási szerződés keretén belül az EU illetve a mauritániai köztársaság között az elkövetkező négy év során. A Költségvetési Bizottságban a pénzügyi részt kell jóvá hagynunk, ez pedig nem más, mint 59 millió euró évente. Ez nyilván a teljes kifogható mennyiséghez kapcsolódik, tudományos, műszaki segítség, stb. stb. formájában pozitív szavazást szeretnék kérni, elfogadjuk azt az elképzelést, hogy jegyzőkönyvet megújítjuk, és ha jól emlékszem, márciusban fogunk szavazni erről a Költségvetési Bizottság ülésén. Elnök, köszönöm szépen, van-e kérdés? Nincs. Jelezni szeretném, hogy a módosító indítványokat legkésőbb február 24-ig kell benyújtani, illetve, hogy a Költségvetési Bizottságban március 17-én szavazunk. Következik a szavazás. Kérem mindenki helyezze a megfelelő nyílásba a szavazókártyáját. Qu'on puisse, si nécessaire, voter par appel nominal. Ez szükséges lesz a név szerinti szavazáshoz hogyha ellenőriznünk kell, a, illetve hogyha elektronikusan szavazunk, meg is nyitom az első szavazást. Merci de, de vote. Köszönöm szépen, hogy szavaztak. 24 kártya van a helyén, és 21-en szavaztak. Gájer úr, ön is szavazott? C'est bon. Rendben akkor működik a rendszer. Nos, következik az európai szemeszter, a gazdaságpolitikai koordináció szemeszter, és Vene asszony, a felelős ennek, elnökként én ezt befogadhatatlannak ítéltem egyébként. J'avais déclaré l'amendement numéro 30. A 31-es módosítót eh, Van Elszön részéről befogadhatatlannak eh, ítéltem, de ezt visszavonom, úgyhogy most ezt a módosítót és eh, szavazást tárgyává teszünk. Első módosítás mellette ellene. Elutasítottuk, kettes módosítás mellette. Ellene ki tartózkodik, elutasítottuk. Első kompromisszum, A kompromisszum, kiszavaz mellette, ellene, ki tartózkodik, el, elfogadtuk. B kompromisszum, mellette, kiszavaz ellene, kitartózkodik, Elfogadtuk. Következik a kilences módosító mellette. Kiszavaz ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Tízes módosító mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elutasítottuk. 11-es módosító kiszavaz mellette. Kiszavaz ellene ki tartózkodik? Megszavaztuk. Következik a 13-as módosító, szavaz mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 14-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 15-ös módosító mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elutasítottuk. 16-os módosító két részben. Első rész két módosítással kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik. Azt gondolom, hogy ellenőriznünk kell Megnyitom a szavazást. Le is zárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-10 ellenében. Második részről szavazunk. Ki szavaz mellette, készfeltartással, ellene. Itt egyértelműen elfogadtuk. 17-es módosító mellette, ellene ki tartózkodik, elfogadtuk. 18-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 19-es módosító, itt külön szavazunk, először arról a szövegrészről, amely idézőjelek szerepel, kiszavaz mellette, ellene, ki tartózkodik. Nem emelte föl mindenki a kezét, úgyhogy ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Le is zárom a szavazást elutasítottuk 195 és egy tartózkodás mellett. Ami pedig a dokumentum további részét, illetve a szöveg további részét illeti, kiszavaz mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 20-as módosító, kiszavaz mellette, két részben fogunk szavazni. Első rész tehát első rész, szavaz mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Második rész következik, szavaz mellette, szavaz ellene. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 14-11 arányban. C kompromisszum. Ki szavaz mellette? Ellene? Ki tartózkodik? A C kompromisszumot elfogadtuk. Itt több részben mm, szavazunk egyébként. A sárga rész a következő. Nem, erről már szavaztunk, tehát most következik akkor a második rész, a második alpont mellette kiszavaz mellette, illetve javítja az elnök magát, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk a szöveget. Következik a harmadik francia bekezdés mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk ezt a szöveget. Negyedik a bekezdés mellette, ellene ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 14-11 arányban. Következik a 30-as módosító. Kiszavaz mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 31-es módosító mellette. Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk 14-9-2 arányban. 32-es módosító mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 33-as módosító mellette, kiszavaz ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 15-9, egy tartózkodás mellett. Most pedig a szöveg egészéről szavazunk. Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A módosított szöveget elfogadtuk 17-8 arányban. Most következik Tomá, Tomás Zdeszowski jelentése, a Dánia kormány és Grönland helyi kormánya közötti halászati partnerség megállapodásról. Itt nincs módosítás, úgyhogy a szöveg elfogadása a szavazásunk tárgya. Népszer, népszerint szavazunk. a megállapodásról, a szöveg egészéről mm, szavazunk, egyszerű eljárással. Illetve az első rész kiszavaz mellette. Tehát a partnerségi, halászati partnerségi megállapodás, a Dánia első rész, tehát Dánia, amiről szavazunk. Dánia és Grönland kiszavaz mellette. Ellene? Ki Úgy látom, hogy ezt támogatják. Nézzük akkor a véleményt, és itt viszont név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Egyikük nem szavazott, nem adta le a szavazást, de lezárom a szavazást. 21 egy és egy tartózkodás mellett megszavaztuk a véleményt. Nézzük Döpré úr témáját, a költségvetés további szakaszait, a létszám témakört. Egyetlen státuszról van szó itt. Február 10-én emlékeztető értesítettek bennünket a módosítási szándékról az 50-es szabály keretében az adatvédelmi területen, és benyújtották a vonatkozó dokumentumokat. Az pénzügyi rendelet 51-es cikke alapján járunk el. Ez tájékoztató jellegű téma, egyetlen státuszról van szó, és Döpré úr témája ez. Úgy látom, hogy nem kíván észrevételt tenni, akkor ebben a formában el is fogadtuk a szöveget. Aztán az ingatlan politika, nincsen módosítás ezzel kapcsolatban sem. Úgyhogy gyakorlatilag a végére értünk a témáknak. Van-e egyéb kérdés? az egyebek keretében. Nem látok egyéb kérdést, úgyhogy lezárom az ülésünket, bejelentem, hogy a következő ülés február 18-a csütörtök reggel 9-től 12.30-ig. Valamint rendkívüli ülést tartunk február 23-án itt Brüsszelben. És néhány pillanaton belül kezdjük a koordinátorok ülését.